zimbabwei vitát. Folytassuk a szavazással. Először is IYY ügyéről hat módosító indítvány érkezett. Kezdjük a elnézést a kettes módosítóval. Ez név szerinti szavaz, szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas módosító, szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nem név szerinti szavazás volt. Tehát elfogadtuk az állásfoglalást. A második a számzetésben lévő tibeti kormány, hat módosítóról szavazunk. Először az EFT által beterjesztett módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A közös állásfoglalás tervezetről szavazunk először a Kettes módosítóról mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás, akkor még egyszer elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És akkor most ezt elfogadtuk. Akkor az állásfoglalás egészéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végezetül pedig a, az utolsó szavazás hét állásfoglalásról Zimbabwe ügyében először az EFD által benyújtott állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás elutasítva. A közös állásfoglalás tervezet Tízes bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva. El preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az állásfogás egészéről záró szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Úgy látom, hogy mindenki leszavazott, akkor bezárom a szavazást, és egyértelműen elfogadtuk. Ezzel lezárjuk a szavazást, illetve a mai ülést is. Néhány bejelentésem lenne még, ezt csehül olvasom fel. A parlament a következő ülésig